egy tervezetes, opcionális instrumentummal tudunk megoldani, és ezt a, ez a szakbizottság mindig is fontosnak tartotta. Ez volna az szerintem legszerencsésebb megközelítés. Remélem, hogy támogatni fogják ezt az elképzelést, és úgy gondolom, hogy az opcionális jogi eszköz a helyes megoldás, még akkor is, hogyha végső soron arra jutunk, hogy ez csak az elektronikus kereskedelemre vonatkozik majd. Tudatában vagyok, hogy lehet, hogy ez lesz a végeredmény, de még így is óriási eh, előnyöket ígér, és Európai Unióként a parlament eh, szerepkörében megvan az a lehetőségünk, hogy egy olyan jogszabályt alkossunk eh, az állampolgárok és vállalkozások számára, amelyet választhatnak, de ha ezt választják, hogy erre ezt használják, akkor óriási hozzáadott értéket jelent a belső piac működésében. Ez az én megközelítésem, nagyon remélem, hogy a kollégák megosztják velünk az elképzeléseiket. Én azért fogok mindenkinek egy e-mailt írni, kérem majd a gyakorlati tapasztalataikról szóló beszámolóikat a saját tagállamaikból, saját eh, tapasztalatukból merítve. Köszönöm szépen. Nos, a saját frakciómnak az árnyék előadóként azt kell, hogy hozzátennem, hogy csatlakozom a itt előadott véleményhez, amit itt megoldásként előadott, az megragadja a problémának a magvát, eh, és hogyha megnézzük a történelmi kialakulását a dolognak, a tudomásom szerint az első döntés ennek a háznak, eh, amely az 1998-ban származik, és egy szerződési rendelkezést kért. Aztán volt több tucat állásfoglalás, és 90% fölötti többséggel fogadták eh, ezek el azt a véleményt, hogy európai kötelmi jogra, szerződéses jogra van szükség. Gyakorlatilag ezt jelentette most be a bizottság is. Ez gyakorlatilag ennek a fejlődésnek, ennek a, ennek a múltnak eh, egy szerencsés befejezése. A problémák evidensek, az utolsó munkacsoportunk, az utolsó meghallgatásunk során is láthattuk ezt, az azonban tény, hogy a hiányzó harmonizáció, a hiányzó opcionális eszköz, instrumentum következtében nem működik rendesen a belső piac, és hogyha nem működik rendesen a belső piac, akkor mindenképpen a fogyasztók szenvednek kárt, a kis és középvállalkozások, és természetesen azok a kis intézmények, amelyek, ezek, amelyeket kizárnak ugye az árukból és szolgáltatásokból. Ez egy olyan tény, amelyet számok támasztanak alá. A legutolsó munkacsoportban előadott 2008-as vizsgálat is azt mutatja, hogy ez az álláspont ez helyes. Az egyetlen, aki kifogást fogalmazott meg, az a Fogyasztói Szövetségnek a képviselője, de ott az volt a benyomásom, hogy nem a alapgondolatot veti el, hanem Eh, hanem azt nem látja még, hogy mi lesz a szabályozás vége. Hát ez természetesen erről is beszélnünk kell, hogyha opcionális instrumentumról beszélünk, akkor természetesen megfelelő javaslatot kell tenni, és látnunk kell, hogy hova vezet az út. Éppen ezért azt gondolom, hogyha itt vannak a tények az asztalunkon, és van egy konkrét bizottsági javaslat, akkor a fogyasztóvédelmi kérdések is konkretizálhatóak, és konkrét megoldásokat lehet keresni magas színvonalon erre. Éppen ezért bízom abban, hogy végül aztán a fogyasztók is egyetértenek majd a javaslatunkkal, ugyanis itt konkrét dolgokról kell majd beszélnünk, konkrét előírásokról, és hogyha van a konkrét előírások, akkor lesznek majd konkrét eredmények. Aztán van egy további nagy probléma is, nevezetesen az, az eddigi megközelítés módunk nem megfelelő. Láttuk azt, hogy a bizottság például az a javaslat talált elő, hogy maximális harmonizáció kell a fogyasztói szerződések területén. Most azonban azt látjuk a gyakorlatban, hogy vita volt a tanácsban ezen a héten, és hasonló a helyzet bizottságokban is, hogy nem megvalósítható a fogyasztói szerzések területén a teljes harmonizáció. Saját tapasztalatomból tudom, hogy milyen kilengések voltak a európai fogyasztóvédelmi szabályok átültetése területen saját országokban. Egész egyszerűen azért, mert egy életidegen szabályozás volt, vagy az ország számára idegen szabályozás. Tehát, hogyha európai szerződéses jogról beszélünk, Eh, akkor más államokban is azt láthatjuk, hogyha így haladunk tovább, akkor van itt egy, á, egy, egy eh, harc, itt eh, lövész árkokban ülünk egymással szemben évtizedek óta, és csak lassan érünk el eredményeket, hogyha pedig ez ez az árok ásása a európai és a nemzeti jogalkotás között megszűnik, akkor remélhetőleg a nemzeti jogalkotás területén jó eredmények lesznek, és nem, nem elfogadhatatlan kilengések. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy volt egy kolléga, aki korábban részt vett intenzíven ebben a vitában, az előző jogalkotási időtartban, és ez a Würmerin kollégáról van szó, és ő elmondta ennek a problémának a lényegét, jól megfogalmazta, hogyha elmegyek zsemlét venni, akkor erre nincsen szükségem európai kötelmi jogra. Azonban, hogyha határokon átívelő ügyleteket folytatok, akkor rendkívül fontos lenne, hogy többletértéket biztosítsunk ehhez. Úgy Úgyhogy minden jogalkotó, bíró, ügyvéd, teljesen mindegy, hogy kicsoda, nem képes a munkát végezni, hogyha 27 különböző jogrendhez kell alkalmazkodnia, vagy hogyha 19-18-hoz, hogyha határokon átível ügyleteket támogat, tehát ez rendkívüli költségekkel is együtt jár, eh, és veszélyezteti adott esetben a jogállamiságot is. Azok a bizonytalanságok, amelyek ilyen rendszerben vannak, azok önkényes döntésekre adnak eh, alkalmat az egyes tagállamokban, és ezt eh, éppen, éppen ezért, mivel nincs harmonizáció, nincsen rendes bevezetés, éppen ezért ez, éppen ezért minden bíró és ügyvéd túlterhelt ebben az ügyben, éppen ezért szeretném, hogyha egy, egy talán világos eszközünk lenne, ami jól elválaszt egymástól az európai szintű kérdéseket és a találomi kérdéseket hogyha nem lesz jó ez az opcionális eszköz, akkor nyilván senki se választja, hogyha jó lesz, akkor el fogják fogadni, ez is rendben lesz, és akkor az megfelel természetesen a részvevő feleknek, a fogyasztóknak és a KKV-knak is. Nos, ez az én véleményem, ez mindenki ismeri, gyakorlatilag 17 éve ezt képviselem, valószínűleg régebb óta, mint Valisz kolléga, úgyhogy remélem, hogy a bizottságnak a javaslatai is alapelvében ennek fognak megfelelni, úgyhogy alapvetően megkapjuk már a támogatást. Most pedig Baltazár kollégái, Masszi kollégái, Matej Grábin kollégái a szó. Köszönöm. Elnök úr, szeretném megköszönni Valisz asszonynak a az által elmondottakat, mert ilyen kitartóan próbálja a céljait elérni. Nem akarok nagyon jogászkodni, egy gyakorlati példát mondanék. Tegnap a Facebookon jártam, és ott rábukkantam egy bejelentésre, miszerint egy francia cég nagyon észszerű áron zakókat árul. Nyilvánvalóan engem ez érdekelt, és karácsonyra vettem volna ebből a zakóból, de azt mondták az asszisztenseim, hogy ne dőljek be, mert ez valószínűleg csalás. Nos, egyébként is ugye nem lehetne most megmondani, hogy milyen jog szerint jönne létre ez a tranzakció. Egyébként is csak egy e-mail címet láttam, így aztán eh, kihagytam ezt a lehetőséget. Lehet, hogy egy nagy lehetőséget halasztottam el. Ez megmutatja azt, hogy mekkora lehetőségek vannak a az elektronikus kereskedelemben, illetve hogy mennyire szükség van egy közös eh, európai jogra, hogy eh, mindkét fél ismerje a jogait és kötelezettségeit. Tehát ez egy napi jelenség, ez egy nagyon gyakorlati jelenség nem egyértelmű, nem véletlen, hogy az elkereskedelem 70%-kal nőtt az utóbbi eh, nagyon rövid időszakban. Ráadásul a vállalkozások eh, nagy részét eh, aggasztja az a tény, hogy a nagy multi kivételével a tevékenységi területük a saját hazájukra korlátozódik gyakorlati okok miatt. Vannak tehát jogszabályi korlátok, és ez zavarja a belső piac működését is. Azt gondolom tehát, hogy a jelenlegi munkánkat folytatnunk kell a teljes harmonizáció célja a fogyasztói jog területén lehet, hogy ez a legjobb megoldás, de nem minden nehézségünket oldja majd meg. Lesznek olyan ágazatok, amelyek nincsenek harmonizálva, nem lesznek harmonizálva, vagy csak jóval később. Tehát nagyon hosszú út áll még előttünk. Különösen a vállalkozások közi kapcsolatok, közti kapcsolatokra gondolok, ahol egy egyszerű jogszabálygyűjtemény vagy szabálygyűjtemény ténylegesen segítené az üzleti tevékenységet, a vállalkozások tevékenységét, és lehetőséget adna nekik, hogy a szerződéses szabadságukkal élve, vagy ezt a rendszert, ezt az új európai rendszert válasszák, vagy pedig maradjanak a nemzeti joguknál. Azt gondolom, hogy ez lesz a legjobb megoldás, és ezzel az államok által felvetett problémákat is megoldhatnánk. Egy sor cég problémáit megoldaná ez a helyzet. Azt gondolom, hogy a kis és középvállalkozások véleményét is be kellene szereznünk felmérések formájában. Számos irányelv létezik már, Például a késedelmes fizetésekről szóló irányelv, amelyek túlmutatnak azon, amin, ami, ahova a nemzeti jog jelenleg elér. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadó munkáját, Valisz asszony munkáját. Mindig nagyon értékes hozzájárulással él, jogi szempontból is, és mindenképpen meggyőző munkát végez. Azonban van itt egy dolog, amit nem értek, mert most még csak az opcionális instrumentumról beszélünk, talán eh, a többi opciót is meg kellene vizsgálni, megnyitva ezekről a vitát. Lehet, hogy ezek is eh, talán marginálisabb megoldást jelentenek, de mégis a vitában érdemes eh, megvizsgálni őket részletesen. Beszélek most a többi ö, opcióról. Csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Diana-nak a nagyon részletes beszámolóért. Attól tartok, hogy nem tudok arról beszámolni, hogy ezzel a kérdéssel részletesen foglalkoztam volna akár 1989-től, vagy hasonló korábbi időponttól, de látom, hogy mosolyog elnök úr, ön is és én is fiatalok voltunk még akkor, de úgy gondolom, hogy ezt nagyon gyakorlatilag szemszögből kell vizsgálni, ezt a témát. Végső soron bármilyen lépést teszünk ebben a bizottságban, az kell, hogy a célunk legyen, hogy ez ne egy elméleti munka legyen, hanem a gyakorlati valóságot és megoldásokat vegyük figyelembe az Európai Unió állampolgárai szempontjából. Tudom, hogy most kockáztatom, hogy magamra maradok ezzel az álláspontommal, de mivel már egy ideje foglalkozom ezzel a kérdéssel, az a benyomásom, hogy attól függetlenül, hogy bárki bármit is mondott, mondana erről, már ez egy lezárt ügy, és nem igazán tudunk változtatni a dolog sorsán. Erről már korábban is szó volt, ezért úgy gondolom, hogy teljes körű hatásvizsgálatra van szükség, amely figyelembe veszi az összes szakpolitikai opciót, és nem korlátozódik egyetlen lehetőségre, egyetlen irányra ebben az eljárásban. Az én aggájaim három kategóriába sorolhatók. Az első pont amiről egyébként Diana is beszélt, a tekintetben, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között mennyire van szükség egy ilyen irányra, illetve egy ilyen intézkedésre, hogy az üzleti tevékenységet fokozza és a növekedést. Én egy kicsit másként gondolkodom. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között pontosan arról van szó, hogy a KKV-k óriási terheket viselnek, kiadásokat különböző területeken, ugyanez vonatkozik a fogyasztókra is, úgyhogy úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben ez nem volna egy gyakorlati megoldás arra, hogy őket segítsük, nem szabad alábecsülni a szükséges képzés költségeit, vagy a peres ügyeknek a költségeit, amelyek a bizonytalanságból vagy a biztonság hiányából adódnak, hiszen ez egy teljesen új jogi eszköz volna, nincsen még róla jogértelmezés, precedens vagy standard ítélkezési gyakorlat, és ez egyébként kapcsolódik ahhoz a teherhez is, vagy munkateherhez, amit a bíróságra hárítunk, valóban eh, megvannak-e azok a referenciák, amelyekre nagyon gyorsan kellene, hogy támaszkodjanak, és eh, jogértelmezésre volna szükség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem áll rendelkezésre és költséget is jelent mindez a fogyasztók és a KKV-k számára. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nem előremutató intézkedés volna ez. Másodszor gyakran halljuk azt az, ezt az érvet úgy, mint az Egyesült Királyság érvét, de én ezt nem így látom, hanem a jogi rendszerünkhöz kapcsolódik, és úgy gondolom, hogy a vitából teljes mértékben kimarad a precedensen alapuló jogi rendszer, marginalizálódunk, és gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják a mi jogi rendszerünket. Ezt nem tudom elfogadni, hiszen nem csak brit kérdésről van szó. A precedens jog lényegében egy nagyon fontos európai exporttermék. Ezt a jogi rendszert a világ sok részén használják, szerződéses jog alapjaként nagyon sok joghatóságban az, e az Egyesült Királyságon kívül is. Úgyhogy kérem a kollégákat, hogy ne gondolkodjanak úgy, hogy ez egy brit protekcionista intézkedés, hiszen nem az. Olyasmiről beszélünk, ami óriási értéket jelent az európai gazdaság számára, nagyon sok joghatóságban Európán kívül nagyon fontos eszköz volna, és erre az erősségre építenünk kell, nem kell ezt ilyen módon korlátozni. Harmadszor pedig az én megközelítésemben ezek a problémák mind máshol vannak, amikor egyeztetünk a kisvállalkozásokkal, szakmai csoportokkal, fogyasztókkal, ahogyan Diana felvetette. Amikor egyeztetünk velük, akkor világossá válik, hogy azok a problémák, amelyekkel ők találkoznak, nem a kötelmi joghoz kapcsolódnak, hanem más területekhez. Beszélnek arról, milyen nehézségekkel találkoznak például a nyelvi korlátozottságok tekintetében, hiszen emiatt nem tudnak más területeken szerződést kötni, illetve egyéb problémák is felmerülnek, amelyről Bátazára úr is beszélt, illetve az adóság beszedés kérdése, illetve az egyéb árfolyam kérdések, amelyek valós nehézséget jelentenek a fogyasztók és a vállalkozások számára. Különböző tényeket mutatnak be számunkra, és ebből világosá válik, legalábbis a rendelkezésemre álló információ alapján, hogy a kiskereskedők legnagyobb része jelenleg nem szívesen folytat határon átnyúló tranzakciókat, és a jövőben sem terveznek ilyesmit, még akkor sem, hogyha harmonizálják az erre vonatkozó jogok törvényeket, pontosan az egyéb korlátozottságok és akadályok miatt. Aztán a fogyasztói viselkedés kérdése is felmerül, és a bizalom kialakítása, hogyha olyanokkal beszélgetünk, akik internetes alapú szolgáltatásokat nyújtanak, vagy kiskereskedelmi szolgáltatásokat. Ők a márkájukra, a brandingre támaszkodnak, nem a szerződések jogára, amikor a tagállamokban vagy még távolabb értékesítik termékeiket. Hogyha bíznak a márkában, akkor az emberek nem böngészik a szerződések jogát, még mielőtt megnyomják a gombot és végrehajtják az ügyletet. Hogyha bíznak egy márkában, ahogyan Báltazár úr is említette, hogyha ez egy jó márka lett volna, amiről ő beszél, egy ismert márka, megbízható márka, akkor biztos, hogy bizalommal lefolytatta volna a tranzakciót. Pontosan a bizalom hiánya miatt nem tette meg, vagyis nem csak a kötelmi joggal kapcsolatos ez a fajta bizalmatlanság, hanem sokkal szélesebb körben kell kutakodnunk le is zárnám ezzel a felszólalásomat, és kérném a kollégákat, különösen Diánát, aki tudom, hogy nagyon alapos munkát fog végezni ebben a véleményben, kérem, hogy gondolkodjanak nyitott elmével erről a kérdésről, és ne korlátozzák a lehetőségeket a kezdetektől, hanem próbáljunk olyan jogi eszközt adni a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak, amelyet valóban ki tudnak használni, és ami valóban működik. Köszönöm szépen. Régner kollégánk, illetve aztán Wallis asszony és aztán Sárnmájer úr. Köszönöm szépen. Én amiatt aggódok, hogy mi van a fogyasztókkal, Éppen ezért nagyon üdvözlöm, hogy Diana Wallis nagyon erősen, nagyon határozottan foglalkozik a fogyasztói jogok kérdésével a munkájában, és ennek megfelelően eh, a szerződések jogával kapcsolatos munkát is ehhez igazítja. Véleményem szerint a október 17-i munkacsoportban nem sikerült a bizottságból kicsikarnunk eh, azt, hogy hol vannak az előnyök a fogyasztók számára, hogyha opcionális eszközt választunk. Véleményem szerint szükséges, és ilyen tekintetben értem önt, elnök úr, hogyha már 17 éve foglalkozik ezzel a témával, akkor időközben nagyon határozott véleménye van erről. Nos, tehát szükségesnek tartom, hogy a jelenlegi eljárásban, amiben most benne vagyunk mi mindannyian, ebben ne ne döntsük el előre, hogy ténylegesen opcionális eszköz, opcionális instrumentumot szeretnénk. Itt a kollégám nagyon jól ecsetelte, hogy miért nem jó ez, hanem hát itt foglalkozzunk más opciókkal is, vegyük azokat is figyelembe. Például itt elindult már egy hatástanulmány, hatásvizsgálat, és hát várjuk meg ennek a véleményét, és, és ne vigyük ebbe bele előre már a véleményünket, hanem várjuk meg a véle, a, ennek az eredményét, különösen, hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen fejlemények vannak a fogyasztóvédelem területén. Természetesen ennek is hatással lesz a mi munkánkra. Elnök Diana, a szó. Thank you very much. Köszönöm. És Köszönöm az elnök úrnak is, meg a többieknek is a megjegyzéseket. Bizonyára mindenki emlékezik a francia zakó történetére Baltazar úr előadásában, de azt gondolom, hogy ez tényleg jól bemutatja azokat a veszélyeket, amelyek egy ilyen tranzakció mögött rejlenek, és azt is, hogy milyen egyértelmű az, hogy nap mint nap találkozunk ilyen helyzetekkel, és adott esetben nem tudjuk megragadni a, az alkalmat, vagy nem merjük megragadni az alkalmat. Tudom, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek körében is eh, vannak aggodalmak, miszerint eh, Massi úr is eh, említette, a többi opcióval kapcsolatban. Nyilvánvalóan vannak más lehetőségek, amelyeket feltérképeztünk már azzal kapcsolatban, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv meddig juthat el, illetve a közvetítés rendszere meddig juthat el. Nyilvánvalóan jó lenne, hogyha a közvetítőknek rendelkezésükre állna egy európai joganyag, de még akkor sem oldódna meg az ő problémájuk, mert bizonyos már ma létező kérdések ezzel nem oldódnak oldódnának meg, és aztán had, e, e, had beszéljek azokról a problémákról, amiket a szomszédom, a pattársam felvetett, aki egyébként koalíciós partner otthon. Nos, ő, ő nem értek egyet azzal, hogy fetakombli, tehát eleve elrendezett tény, tényel állunk szemben. Igazándiból a bizottság most tőlünk útmutatást vár, és aztán majd ezt követően elvégzi a az eset tanulmányokat, illetve a hatástanulmányokat, és utána pedig majd javaslatot tesz. Tehát igazándiból azt szeretnék tőlünk, hogyha megmutatnánk, hogy milyen irányba vezessék tovább ezt a hajót, vagy kormányozzák ezt a hajót. Ez egy nyílt vita kell, hogy legyen, nem pedig egy feta kompli. Nem beszéltem arról, hogy ez teljes megoldást ad-e a jelenlegi gazdasági válságra? Nos nem, de részleges választ adhat, és ezt a lehetőséget sem szabadna kihagyni. A meghallgatáson elhangzott, és én is gyakorló jogászként találkoztam azzal a problémával, hogy egy kis vállalkozásnak van egy kintlévősége, egy követelése egy másik tagállamban, akkor ahhoz két jogást kell alkalmazniuk, egyet a saját hazájunkban, egyet pedig a másik tagállamban, és eh, ezen túlmenően még eh, egy tolmácsot is kell alkalmazniuk, vagy valakit, aki gyakorlati segítséget nyújt, és innentől kezdve iszonyatosan drága lesz ez az egész ügy, és ez ellenösztönzésként hat, kifejezetten eltántorítja őket attól, hogy eh, ilyen tranzakciókba bonyolódjanak. Ezt mondta egyébként az a bíró is, aki részt vett a meghallgatáson, és eh, eh, az ügyvédek is azt mondják a kuncsaftjaiknak, hogy ha határon átnyúló tranzakcióba bonyolodnak, az végső soron nagyon sokba kerülhet nekik. Tehát mi egy olyan elemet tudunk kiiktatni ebből az egyenletből, amely révén, amelynek révén egyszerűbbé válna ez az egész ügy, és az egész eljárás. Mindenképpen tehát egyszerűsíteni kell, nem pedig bonyolítani az eljárást felmerült itt a common law, az angol jogi hagyomány kérdése. Én magam is elkötelezett híve vagyok a common law-nak, és kicsit meglep, hogy ez most itt felmerül, mert amikor a bizottság szakértői csoportja ezzel a kérdéssel foglalkozott, talán 20 jogi szakértő vett ebben részt, ebben a munkában három common law hagyományú országból érkezett szakértő, tehát valójában többen vettek részt a common law hagyományú országokból, mint amennyit a számarányok indokoltak volna. Tehát eh, én azt gondolom, hogy eh, ennek az egész irányelv tervezetnek a kialakításában a common law meglehetősen jelentős szerepet játszott, és eh, minden olyan eszköz, amely az Európai Unióban megszületik, az magán fogja viselni a common law hagyományt is, és ez így van rendjén, mert ez egy meglehetősen népszerű exportcikkünk, akár mint common law, akár pedig mint az európai jognak a common law gyökerű eh, változata, illetve szabályai. Tehát eh, szerepet játszott a common law hagyománya szakértői csoportban is. Máshol van a probléma, igen, vannak problémák máshol is, és ezért utaltam arra, hogy a nyelvi kérdéssel kell még foglalkoznunk, mert itt hozzáadott értéket tehetünk az ügyhöz. Az e-kereskedelemre kell tehát koncentrálni, mert ez egy gyakorlati megközelítés. Fölvetették a fogyasztók viselkedésének kérdését, vagy magatartását, hogyha Paldazáre úr francia nagy francia divatcég zakóját látta volna, lehet, hogy nagyobb bizalommal fordult volna a tranzakció iránt. Erre mondják azt egyes szakértők, hogy ha lenne a kék gomb, létezne a kék gomb, az európai márka, ha úgy tetszik, akkor az már is megnövelné a fogyasztók bizalmát. Én mindössze annyit kérek, hogy legyen egy kicsit több bátorságunk, ugye meghallgattuk a szakértőket, a jogtudósokat, éveken keresztül foglalkoztunk ezzel a témával, ragadjuk meg a lehetőséget. Itt csak opcionális eszközről van szó. Ha esetleg tévedünk, akkor sem okozunk vele kárt, legfőjebb vagy máshol keresgélünk azt követően, eh, miután bebizonyosodik, hogy téves volt az elképzelés, de azt gondolom, hogy ez az egyik legfőbb érva amellett, hogy mégis ki kellene próbálni, mert megérné kipróbálni ezt a lehetőséget. Tehát annyit kérnék én csak a kollégáktól, hogy ezt a, eh, eh, az érvelést fontolják meg az elkövetkezendő hetekben, amikor döntünk erről a jelentésről. Nos, itt vitákat kell még folytattunk, Valisz kolléga szerint is. Én azt szeretném megjegyezni, hogy nem értek itt két érvet. Nincsen olyan középvállalkozás, aki a piacon, eh, amely kényszerítve van arra, hogy egy opcionális eszközt használja. Tehát amit, eh, amit nem akarok csinálni, azt nem teszem meg. Eh, nyilvánvaló a jogi helyzet, az, amit Karin úr is leírt. Vannak olyan középvállalkozások, akiknek nincsen erre szükség, és nem fogják használni. Aki csak a saját országában foglalkozik ügyletekkel, a saját határaink közül, az, az más, mint hogyha különböző jogrendekhez kell alkalmazkodni a határokon átívelően. Ez nyilvánvalóan egy opcionális ajánlat lesz, amit használhatunk, azonban nem kell, hogy használjunk. Ez már az alap ebben is teljesen világos. Ez nem harmonizáció, ez pontosan annak az ellentéte, ez gyakorlatilag nem más tenne, mint lemondani a további harmonizációról. Ez egy alternatív ajánlat, ajánlat azzal szemben, hogy eltekintsenek a, a saját nemzeti jog használatától. Éppen ezért a Karin kollégánk arra is jól utalt, hogy itt más szempontokat is figyelembe kell venni. Ez egy olyan téma, amit csak akkor fogunk tudni majd megítélni, hogyha asztalunkon van az ajánlat. Ez ugyanolyan, mint a fogyasztóvédelmi kérdés. Értem, amit a Régner kollégánk mondott, nem tudom, hogy a jelenlegi szabályozás az jó-e vagy sem, nem tudjuk megítélni, akkor fogjuk tudni megítélni, hogyha a bizottság a saját konkrét javaslatát az asztalunkra tette, és akkor aztán megnézhetjük ezeket a javaslatokat, és teljesen egyetértek önnel abban, hogy nagyon erős fogyasztóvédelmet szeretnénk, hogyha azonban opcionálisak az eszközeink, amelyeket nem fogadnak el, akkor nem lesz fogyasztóvédelem, ez teljesen világos. Azonban szeretném, hogyha ezt a kérdést akkor vitatnánk meg, hogyha itt van már az asztalunkon az ajánlat. Amit most tehetünk, az az, hogy beleírjuk a jelentésbe, hogy erős erős fogyasztóvédelmi eh, eh, szabályokat akarunk, pont. Remélem, hogy ezen fog dolgozni a bizottság is, megfelelő irányban, és így megy tovább. Impact Assessment hatástanulmány, ezzel kapcsolatosan egy megjegyzésem van 2003-ból a bizottságban egy megállapodás, amely eh, azt mondja, hogy a bizottság mindennel kapcsolatban hatástanulmány kell végrehajtson. Tudom, hogy ezzel a javaslattal kapcsolatban is lesz egy hatásvizsgálat majd a végén, azt majd megnézzük, hogyha nem fogadjuk el, mert nem elég, akkor majd ki, kiegészítjük ezt a hatásvizsgálatot. Tegnap volt a Nibler jelentés, ott eh, a témánk, eh, és ott egy csomót beszéltünk erről. Az utolsó pont pedig a költségek kérdése. Azt gondolom, ezt eh, úgy látom, mint, mint Wallis kollégánk gyakorló ügyvédként, ez nyilván egy költség probléma, amiről itt most beszélünk. Nagyon sokan vannak, akik elijesztődnek, vagy elrettenek attól, hogy külföldön működjenek, vagy akár 15 kilométerrel a határon túl Hollandiában működjenek, azért mert nem tudják, hogy ott hogyan fogják a jogaikat érvényesíteni, és milyen költségek fognak felmerülni ezzel kapcsolatban. Tehát nem tudják, hogy fogják tudni érvényesíteni a jogukat, nem tudják, mennyibe kerül a biztosítás. Ez azzal függ össze, hogy nyilván nincsen a határ túloldalán ügyvédjük, gondolnak, hogy két ügyvédre lesz szükségük. Nyilvánvalóan ez egy költségtényező, ami pedig a további költségek kérdését illeti, a ügyvédi költségekét például minden egyes jogszabály, amit itt, itt elkészítünk, az további ügyvédi költségekhez fog vezetni ügyvédi téren. Úgyhogy jó lenne, hogyha végén egy olyan szabályozás lenne, amely mind a 27 tagállamban alkalmazható azonosan, op, hogyha opció lesz, és azt mondom, hogy csak egy minimális harmonizáció lesz, akkor a végén megint csak 27 különböző jogrendhez fogunk elérni, azonban, hogyha 27 különböző jogrend lesz, akkor sokkal nagyobb lesz például a képzési költség a, e, e, a, a jogászok számára, nyilvánvalóan nehezebb lesz a közösségi bíróság eljárása, stb. stb. Tehát itt vannak költség szempontok, e, amelyek, amelyeket figyelembe kell venni, és a költségek csökkentése irányába kell hagynunk, például a jogászok képzése területén. Éppen ezért azt mondanám, hogy jó lenne, hogy egy hatékony jogeszközünk legyünk, de azonban csak néhány záró megjegyzés volt, és bizottság nevében Staumeyer úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Megpróbálok reagálni Karim úr néhány kérdésére, úgyhogy ezért is szeretnék angolul szólni. Először is Volisz asszony és Karim úr is beszélt a gazdasági válságról, illetve hogy ez milyen kihatással van erre a projektre. A bizottság sem azt mondja, hogy meg is oldja ez az eszköz a gazdasági válságot, szó sincs erről. De ha megnézzük az ez évre előrejelzett növekedési számokat, tegnap tették ezeket közzé, akkor látjuk, hogy az átlagos növekedési arány 1,8% az EU átlagában. Amerikával összehasonlítva amelyet gazdaságilag sokkal jobban érintett a válságot, 2,7 százalék, Japánban pedig 3,5 százalék ez az arány. Az átlagos 1,8 százalékos növekedési ráta nem elég ahhoz, hogy kilábaljunk a válságból, és csak azért ilyen magas ez a szám idézőjelben, mert néhány tagállam, Lengyelország, Németország vagy Svédország nagyon magas előrejelzéssel élt erre az évre, úgyhogy a valódi átlag igazából alacsonyabb. Nem mondanám, hogy meg fogja ez a jogi eszköz oldani a válságot, de több jogi eszközből álló össz, puzzle-ben ez is lehet egy elem, amely hozzájárulhat a válság megoldásához. Például az egységes piacról szóló aktus is felvet néhány egyéb javaslatot erre nézve. De van egy nagyon fontos érv ezzel kapcsolatosan, ezt el akartam ma mondani hogy ennek a jogszabálynak a célközönsége úgymond, vagy ennek a megközelítésnek, ennek a kezdeményezésnek eh, a kis és középvállalkozások. Wallis asszony és Karim úr is beszéltek erről. Miért is? Azért, mert közvetlen korreláció van a kis és középvállalkozások segítése eh, között, eh, és a növekedés között, a foglalkoztatás növelése között és az innováció fokozása között. Egyébként a kis és középvállalkozások 99%-a az összes vállalkozásnak, úgyhogy majd mindjárt rátérek a másik fontos célközönségre, a fogyasztókra, de nagyon fontos, hogy a kisvállalkozások életét leegyszerűsítsük, és ha bármivel hozzájárulhatunk ehhez, akkor az a növekedéshez is hozzájárulunk összességében. Azután emltették hogy a bizottság késztények elé állítja a parlamentet, szó sincs erről. Személyes megjegyzésként elmondanám, hogy több mint 16 éve dolgozom a bizottságnál, és soha nem találkoztam olyan konzultációs folyamattal, amely 7 hónapot adott a konzultációra. Bizonyára sok, sokan találkoztak ilyen konzultációs ez, folyamatokkal. Bizonyára önök is tudják, hogy nem szokott ilyen hosszú lenni ez az időszak. Csak azt szerettük volna, hogy minden érdekelt, különösen az Európai Parlament hallathassa szavát ezzel kapcsolatosan, és ahogyan Wallis asszony is említette, valódi hozzájárulással élhessenek a megoldáshoz és nincsenek késztények a hatástanulmányok szempontjából sem, a hatásvizsgálatok szempontjából sem. A 2011-es munkaprogram esetében a bizottság semmiféle olyan javaslatot nem fog tenni, amely eh, ről nincsen pozitív véleménye a hatásvizsgálati testületnek, de ez a hatásvizsgálati testület egy kicsit olyan, mint a középkori inkvizíció, úgyhogy nem könnyű átvinni valamit ezen a testületen, úgyhogy ez azért jelent valamit, ez a kötelezettségvállalás, ami azt jelenti, hogy nagyon részletes és nagyon méreható hatásvizsgálat készül majd az ügyel kapcsolatosan. Aztán azt is említették, hogy máshol vannak a problémák, vagy máshol is vannak problémák valóban. Természetesen vannak máshol is nehézségek, Senki nem vitatja ezt. Vannak nyelvi problémák, valóban logisztikai problémák is, de vannak olyan problémák is, amelyeket meg is tudunk oldani. A nyelvi és logisztikai problémákat jelen pillanatban nem nagyon tudjuk megoldani. Ki akarja harmonizálni a nyelveket, vagy a nemzeti kultúrákat? Senki. Tehát vannak máshol is problémák, de ez nem jelenti azt, hogy ahol tehetünk valamit, ne kelljen ezt megtenni, megoldani valódi létező problémákat. Most szólnék azokról a nehézségekről, amelyeket meghatároztunk az előzetes adatok alapján. Először is két probléma, amely a vállalkozások számára merül fel. Önök is mindannyian tudják, a hatodik cikk első, illetve második bekezdéséből a Róma egyezménynek. A vállalkozások, különösen a KKV-k a fogyasztói jogi területen alkalmazniuk kell a kötelező rendelkezéseket, és ez költséget jelent. Beszéltek a fordítási költségekről, ez is jelen van, de még fontosabbak a jogi költségek, amelyek azt biztosítják, hogy a nemzeti jog alapján kötött szerződés a többi jog szerint is érvényes legyen. Ennél még lényegesebb, hogy a szerződést úgy kell összeállítani, hogy a vállalkozás számára a gazdaságilag legalkalmasabb megoldást alkalmazza. Meg kell tehát vizsgálni, hogy úgy fogalmazzák meg a szerződést, hogy megfeleljen a szabályoknak, és mégis előnyös legyen. Valószínűleg a Siemens számára ez nem gond, de a kisvállalkozások számára igen. Vannak előzetes számaink a Brit Kisvállalkozói Szövetségtől, amely azt mutatja, hogy országonként, vállalkozásonként ez 50 ezer eurót jelent. A Siemenseknek ez nem pénz, de hogyha országonként, célországonként, export célországonként ennyi költséget kell vállalni egy kis vállalkozás számára, ez blokkoló lehet. És éppen ezért a legtöbb kisvállalkozó nem folytat határon átnyúló tranzakciókat, és ez nagyon jelentős költség a számukra. Ez a 75 százalék, amely nem kereskedik határon átnyúlóan, úgy nyilatkozik, legalábbis a felük, hogy kereskedne határon átnyúlóan is, hogyha megoldott volna a jogi helyzet. De nem csak költségekről van szó, hanem szinergiákról és szinergia lehetőségekről. Hogyha például valakinek van egy kis középvállalkozása, és meggyőződése, hogy jó terméke van, és értékesíteni szeretné ezt a terméket külföldön, akkor Képzelje el, hogy ezt egyetlen szerződés, egyetlen informatikai platform felhasználásával meg tudná tenni elektronikusan. Ez egy óriási szinergia előnyt jelent, és ezt az előnyt még eddig nem tudtuk kihasználni. Ami a fogyasztók szempontját illeti, össze állítottunk egy kosarat fogyasztói termékekből, száz termékről, és ellenőriztük, hogy helyi szinten, internetes fórumokon elérhetőek ezek a termékek a különböző országokból, és az derült ki, hogy Máltában például ez a legkisebb nemzeti piac, a 100-ból 98 termék nem volt kapható internetes üzletekben Máltában. Lehet mondani, hogy ez egy kis piac, és logisztikai problémák vannak, ez így van, valóban szigetekről beszélünk, vannak szállítási költségek, és valóban ez érvényes érv. De hogyha megnézzük a többi országot, a nemzeti piac növekvő mértékében, a következő 13 ország ban több mint 50 termék nem kapható online az országon belül. És ezt összehasonlítottuk azzal a helyzettel, amikor a, a fogyasztó egy másik országban próbálja beszerezni ezt a terméket, vannak-e árkülönbségek? Az derült ki, hogy több mint 50%-ban, a termékek 50%-ában több mint 10% volt az áreltérés, vagyis olcsóbb volt külföldön az áru. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a fogyasztó nem kapja meg azt a termékkínálatot, amelyet megérdemel, és kevésbé versenyképesek az árak, mintha működne valóban a belső piac, az egységes piac. Tehát nem kielégítő ez a megoldás, akár extrémebb példákat is tudok mondani, hiszen egy próbavásárlást végeztünk, 11 ezer szer próbálkoztunk elektronikus kereskedelmi tranzakciókat lefolytatni. 61%-ban nem volt sikeres, nem a kötemi jog miatt, más okai is voltak, de egy nagyon fontos kategóriája volt a kudarc okának az, hogy a kereskedő megtagadta az ügyletet. Mondjuk azt, hogy egy lett vásárló vagyok, példaként mondok egy kis országot, és szeretnénk egy lengyel vagy egy német kisvállalkozástól vásárolni az interneten. Felmegyek az internetre, kiválasztom a terméket, a kosárba helyezem, és amikor be kell adnom az adataimat és a hitelkártya adataimat, beírom, hogy Lettország, és azonnal leáll a rendszer, és kijön egy üzenet, amely azt mondja, hogy Lettországban nem értékesítünk. Ez nem kielégítő helyzet, ezzel nem elégedhetünk meg. Én csak annyit mondok, hogy jelen pillanatban a fogyasztók számára nem áll rendelkezésre megfelelő választék versenyképes árakon, amint az kívánatos volna, és különösen a kisvállalkozások számára gazdaságilag nem éri meg más országokban értékesíteni. Ezek azok a problémák, amelyeket meg szeretnénk oldani ezzel a jogszabályjal. Talán a fogyasztóvédelmi oldalról is szólnék, németre szeretnék váltani ezen a ponton. Mik lennének itt a fogyasztók számára az előnyök? Van számtalan előny, és nem Szeretnék itt a gazdasági előnyökkel foglalkozni, azok teljesen nyilvánvalóak, de mik lennének az előnyök a fogyasztók számára egy európai szintű jogból? Hát először is látnunk kell, hogy mi lesz ebből a fogyasztóvédelmi irány ebből. Az minden esetre már most is teljesen világos, hogy a fogyasztók számára pozitív rendelkezések természetesen egy akármilyen jellegű Európai Uniós szerződési jogi szabályozásba is fölveendők. A nem harmonizált területek esetében, illetve az olyan területek esetében, amelyek minimális harmonizáció alá esnek, ott gyakorlatilag ezt a minimális harmonizációt egy kiindulási pontnak használhatjuk majd a fogyasztóvédelem területén. Ez azt jelenti, hogy egy olyan helyzetet szeretnénk teremteni, eh, teljesen mindegy, hogy itt most opcionális eszközről van ez szó, vagy egy más szerződéses eszközről, szerződési jogi eszközről. Itt gyakorlatilag ez egy, eh, ez egy olyan, helyz, olyan helyzetet szeretnénk elérni, eh, amely javítja a fogyasztóvédelmi helyzetet, azért mert vannak minimális európai követelmények, amelyek a saját nemzetállami szabályokhoz képest is jobb helyzetet teremtenek vannak munkák, amelyekkel most foglalkozok, ezek a vételi joggal foglalkoznak. Azt láttam, hogy van számtalan módosító indítvány a parlament részéről építési termékekkel kapcsolatban. Ezek fontos módosító indítványok, ugyanis itt van egy fontos probléma. Két vizsgálatot indítottunk, hogy hol vannak digitális, két vizsgálatot folytattunk, hol vannak digitális termékekkel kapcsolatban fogyasztóvédelmi problémák, és milyen intézkedéseket tettek az egyes tagállamok. Azt kell, hogy mondjam, nem túl sokat. Tehát mindenképpen gondolkodnunk kell arról, hogy a digitális termékeket valahogy figyelembe vesszük az európai kötelmi jog területén, az európai szerződéses jog keretében pedig lehetőséget adunk a fogyasztóknak arra, hogy szoftvereket, DVD-ket, filmeket határokon átívelően más tagállamban szerezzenek be, és itt mindenképpen használják a megfelelő előnyöket a belső piacból, és zárásképpen pedig azt mondanám, hogy Access to Justice említette Wallis asszony. Ez is egy jelentős fogyasztóvédelmi probléma. A fogyasztóvédelmi képviselők mondták, hogy nagy kérdés, hogyan tudjuk a fogyasztói jogokat érvényesíteni határon túl menően. Hogyha megnézzük a bizottság munkaprogramját, akkor azt fogjuk látni, hogy ugyanabban az időpontban, amikor a bizottság az európai szerződési jog területén egy további jogszabályt javasol, akkor egyben szeretnénk egy vitarendezési eljárást is, vitarendezési mechanizmust is bevezetni. Úgyhogy ha valaki például eh, egy ilyen opcionális eh, európai eszközt használ, akkor egyben lehetősége van arra is, hogy bíróságon kívüli vita rendezési mechanizmusban vegyen részt. Eh, és lehetőség szerint ez főleg az online, tehát elektronikus kereskedelemre terjed neki hogyha ez sikerül, akkor egy megfelelő helyzetet tudnánk teremteni, és a fogyasztók, illetve szolgáltatók közötti jogviták nagy részét ezen az úton rendezni lehetne, anélkül, hogy a bírósághoz fordulnának. És akkor most a common law kérdéséről. Tényleg a common law hagyomány az a bizottság munkájának teljes területén elég jól reprezentált, mint ahogy Wallis asszony is mondta, amikor az opcionális eszköz megvalósíthatóságáról tárgyaltak a szakértők, akkor a leginkább a francia jog és a common law hagyomány jelent meg a szakértői csoportban. És talán még fontosabb, azt is elismerem, hogy a common law az gyakorlatilag egy exportcikk. De hol exportcikk? Nos, ez egy exportcikk, mondjuk a Siemensről már beszéltem, ha a Siemens Szaudarábiába ad egy, el egy atomerőművet. Nos igen, akkor eh, a common law alapján készül az a szerződés. Ugyanakkor egy Dán kisvállalkozás, amikor Nészak-Németországba ad el valamit, akkor nem a common law-t fogja választani. Tehát előfordulhat, hogy a common law-t fogja alkalmazni az angol kisvállalkozás, ha franciával üzletel, de a kontinentális kisvállalkozások egymás közötti tranzakciójukat soha nem a common law alapján kötnék. Az angol száz jogi hagyomány érdekes problémája az, hogy ez egy olyan rendszer, amely nagyon jól megfelel a nagyértékű, nagykockázatú tranzakciókra eh, és ezeken a területeken, a nagy nemzetközi tranzakciók területén, amelyek nagyrészt az EU-n kívül keletkeznek, ezek, ezekre továbbra is érvényes lesz, de a B2B, illetve a B2C tranzakciókban nem jellemző a common law. Nyilvánvaló, hogy a londoni City nagy cégei természetesen nyerhetnek ezzel a munkával, illetve ezzel az anyaggal, hiszen továbbra is adhatnak majd tanácsokat határon átnyúló tranzakciók jogi vonatkozásaiban. Ami a fogyasztók bizalmát illeti természetesen vannak más tételek, amelyek a fogyasztók bizalmát alakítják. A márka, az ára, minőség például. A az, amit mi szeretnénk mondani, az az pusztán annyi, hogy a fogyasztóknak legyen választási lehetőségük, hogy a verseny minden paraméterét figyelembe vehessék, és a lehető legjobb minőségű, legjobb árú terméket választhassák ki az egységes piacon. Köszönöm. Köszönöm szépen, a vitát tovább folytatjuk. Azt gondolom, hogy Diana Wallis kollégánk mindenképpen nyitott lesz a további eszmecserére, és egy jelentést fog tenni, és akkor vissza fogunk térni erre a témára. Azonban most át kell térnünk a szavazásra, ugyanis előre haladott nagyon az idő, éppen ezért eh, Szvívka eh, úr, koll, eh, Szika kollégánknak a pontját említeném. Szeretnénk rögtön szavazni, vagy még hozzátenne valamit Szvívka kollégá szó? Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. Tudom, hogy egy kicsit kicsúsztunk az időből. Köszönetet mondanék a kollégáknak az észrevételeikért, illetve azért, hogy próbáltak segíteni nekem a végleges jelentés tervezet összeállításában. A jelentést a konzultációs eljárás keretében fogadjuk el. Köszönöm a tanácsnak, hogy megmutatta számunkra a helyes eljárást, a helyes utat ebben az eljárásban, figyelembe véve a parlament álláspontját. Remélhetőleg a végleges formájában teljes egészében elfogadja a Koreper ezt a dokumentumot. Kötelességemnek érzem továbbá, hogy elmondjam, hogy ennek a rendeletnek a hatálya igen szűk, és a tagállamok kizárólag ezt az egy témakört kívánták közösen szabályozni ami az gyermekek ellátását illeti, a név kérdéseket, a tulajdonra vonatkozó kérdéseket, ezek nem tartoznak a hatályhoz. A LIBE szakbizottság módosításokat nyújtott be, és a keddi workshop alkalmával sok vitát folytattunk erről, és nagyon világosan rámutattak, hogy ami az élettársi kapcsolatokra illeti, illetve az erre vonatkozó szerződéseket, ezekre más jogszabályokat kell vonatkoztatni. A Róma 3 ezekre nem vonatkozik. Köszönöm szépen, szavazzunk! Good. Köszönöm szépen Szvivka kollégánknak a jelentését. Akkor átérünk a szavazásra. Nézzük meg a 13-as kompromisszumos javaslat. Ki az, aki mellette van? Ki van ellene? Tartózkodás. Akkor ezt többséggel elfogadtuk. Remélem nem kell, hogy itt a hosszú szavazás miatt kérni azt, hogy mindenki jelezze, hogyha tartózkodik. Tehát kérem jelezze mindenki, csak, hogy, hogy tartózkodik-e, csak a mellett és ellene szavazatokat nézzük. 47-es bodú javaslat, ki van mellette, ki van ellene. Tehát elutasítottuk. 11-es javaslat a liberészél, ki van mellette, ki van ellene. Elutasítottuk. Aztán a FEM 8-as számú módosítóvását, ki van mellette, ki van ellene, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, elfogadtuk. 48-as ki van mellette, ki van ellene, elutasítottuk. 23-as mellett ki van, ellene, elfogadtuk. Kompromisszumos javaslat 14-es, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 15-ös ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 16, 16-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 49-es ki van mellette, ki van ellene, elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, bocsánat, tehát akkor a 26-os ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 13-as módosító javaslat, az is kiesik. Jó, akkor 27-es ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 14-es libejavaslat, 15-ös javaslat, az is jó, 18-as, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 26-os is kiesik, 15 és 16-os is, 29-es. 19-es a kompromisszumos javaslat ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 17-es libe javaslat ki van mellette, az is kiesik. Jó, akkor a 20-as szám kompromisszumos javaslat ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 19-es Libe javaslat, eh, kiessük. 21-es, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 22-es kompromisszumos ki van mellette, eh, ki van ellene, elfogadtuk. 20-as Libe javaslat, 21-es, eh, 22-es mindegyik kiessük, Jó. Jó, akkor ezeket, ezekről már szavaztunk, tehát ezek kiesnek. 23-as javaslat ki van mellette, 23-as mellett ki van, tehát nem. Elnézést, ez kompromisszumos. Jó, ezek is kiestek. Akkor ezek. Tehát akkor a 20, elnézést, kis félreértés volt, tehát akkor a 23-as kompromisszumos javaslat ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 24-es kompromisszumos javaslat ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 26-os libe javaslat kiesik, 51-es Bodúi féle javaslat ki van e- ellene, elutasítottuk. 52-es ki van mellette, ki van ellene, elutasítottuk. 11-es ki van mellette, ki van ellene, elutasítottuk. 25-ös kompromisszum ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 26-os kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk. 27-es kompromisszumos mellette ki van. Tehát a kompromisszumos 27. módosító javaslat ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. 28-as javaslat mellett ellen elfogadtuk. 29-es mellett ki van, ki van ellene elfogadtuk. 38-os javaslat ki van mellette, ki van ellene elfogadtuk. 30-as kompromisszumos mellett ki van, ki van ellene, elfogadtuk. 39-es mellett ki van, ki van ellene, elfogadtuk. 40-es mellett ki szavaz, ki van ellene, elfogadtuk. 41-es ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 31-es ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 43-as ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 2-es ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Har, hármas, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Egyes fem, ki, ki van mellette, ki van ellene. Azt gondolom a többség az elutasította. Első szám kompromisszumos, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Ötös mellette van a jelentéstevő, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Második kompromisszumos, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. A Libe egyes számú javaslata ki van mellette, ki van ellene. A többség elutasította, elutasítottuk. A hármas kompromisszumos ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Hetes a előadó támogatja, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Nyolcas, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Tízes, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Tizenegyes, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Második libe javaslat ki van mellette, ki van ellene. A többség elutasította, elutasítottuk. 12-es ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. Hármas libe javaslat ki van mellette, ki van ellene. Többség elutasította, elutasítottuk. Négyes kompromisszumos ki van mellette, ki van ellene. El, elfogadtuk. Négyes ez kiesik. Jó, 13-as a jelentéstől mellette van, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 5-ös libe javaslat, az is kiesett. Aztán a 46-os Lichtenberger ki van mellette, ki van ellene. Még egyszer, tehát ki van mellette, ki van ellene. Ez egyértelmű volt, elfogadtuk. Térjünk át, az 5-ös számú kompromisszumos javaslat ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. Libe 6-os kiesett. hetes, hatos kompromisszumos ki van mellette, ki van ellene. Többség elfogadta. Libe, a hetes javaslat kiesett. Fem négyes is. hetes számú módosító kompromisszumos elfogadtuk. 15-ös ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. hatos os libe javaslat ki van mellette, kiesett. Nyolcas kompromisszos ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Kilences kompromisszos mellett ki van, ki van ellene, elfogadtuk. 17-es jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ki van ellene. 9-es Libe javaslat kiesett. 6-os amendment a femtől ki van mellette, ki van ellene. Elutasítja a többség, elutasítottuk. 16-os ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. Tízes kompromisszumos ki van mellette, ki van ellene. Első volt a többség, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszumos ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. Tizenkettes kompromisszumos mellette ki van, ki van ellene. Elfogadtuk. Libe tízes, kiesett, 20-as a jelentésre támogatja, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Egyes ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 44-es ki van mellett, ki van ellene, és elfogadtuk. Ki támogatja egészében a jelentést, meg kell számolnunk? Van esetleg ellen szavazó? Nincsen. tartózkodó van-e? Az sincsen. Akkor egyhangulag elfogadtuk a jelentést. Ezt a jogalkotási állás, foglalás ki, ki van mellette, ki van ellene tartózkodás. Gratulálok a jelentéstevőnek az egy értelm szavazásért, akkor ezen is túl lennénk. Most pedig van egy kis technikai problémánk. Batisztelli úr már itt van, úgyhogy éppen azért azt javasolnám, hogy a kodifikációs munkával foglalkoznánk, és utána fogla- foglalkozunk Batisztelli úrral, és akkor majd utána a maradék két ponttal, hogyha egyáltalán marad időnk. Rendben, Masztalka úré most a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. A dokumentum, amelyet ma tárgyalunk, a kodifikációs területre vonatkozik. Három jogszabályalkotó szervezet tárgyalta ezt, a bizottság, a tanács és a parlament. Ez a harmadik tanácsi rendelet 1978-as dátumú, és a szerződés 54. cikkére vonatkozik, a korlátozott felelősségű társaságok összeolvadásáról szól. Ez a javaslat tisztán kodifikációs szöveg a jelenlegi jogszabályokat tartalmazza, tartalmilag lényeges változások nincsenek benne. Azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot. Talán a jogi szolgálat szólni szeretne ezzel kapcsolatosan. Das ist wohl nicht nötig. Ez nem ez nem szükséges, már ezt az előadóval egyeztették, hogyha nincsenek további hozzászólók, én nem látom, hogy lennének, akkor azt gondolom, hogy így, ahogy van, elfogadhatjuk van esetleg ellenvetés, nem Masztalka úrnak gratulálunk, akkor ezen is túl vagyunk, és akkor szeretném itt körünkben köszönteni Benoit Battistelli urat, az Európai Szabadalmi Hivatalnak az elnökét, aki meg belátható időn belül a, a, a szabadalmi jogalkotással kapcsolatban mindenképpen vitatkozni velünk, éppen ezért nagyon örülök, hogy megjelent közöttünk, és azt javasolnám, hogy rögtön el is kezdi az előadását és elmondaná azt, hogy mit szeretne látni tőlünk a jelentésünkben, és utána esetleg kérdéseket tudnak a kollégák föltenni. Öné a szó, köszönöm szépen. Merci beaucoup, Monsieur le Président, bonjour, Mesdames et Messieurs, les membres du Parlement. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Mindenkinek eh, jó napot kívánok, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szeretném azzal kezdeni, hogy emlékeztetek arra, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal, még, Hivatal mégis mit csinál, illetve milyen haladást értünk el a hatékonyabb, harmonizáltabb európai szabadalmi rendszer irányába, illetve arról is beszélnék, hogy Európa milyen szerepet játszhat, mint globális játékos. És természetesen a végén szívesen válaszolok a kérdéseikre. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a szabadalmak nem csak azért érdekesek, mert szeretjük a szabadalmakat, és azt szeretnénk, hogyha tele lenne a világ szabadalmakkal, hanem ez olyan jogi eszköz, amely hasznos a világgazdaság szempontjából. A gazdasági hasznosságára emlékeztetnék tehát elsősorban a szabadalmaknak. Azért is hasznosak a szabadalmak, mert ezek megvédik és serkentik az innovációt, és szintén fontos, a szabadalmak az információ cserét, a technikai információ cserét is megkönnyítik, gyorsítják. Ezért is kell tehát a szabadalom tulajdonos és a harmadik felek érdekei között valami fajta egyetértést találnunk. E, tehát ne csak a gazdasági érdeket nézzük, hanem a társadalmi érdeket is. Mi tehát a helyzet? Az Európai Szabadalmi Hivatal egy nemzetközi szervezet, ezt 35 évvel, több mint 35 évvel ezelőtt egy szerződés hozta létre, az Európai Szabadalmi Egyezmény, 7 tagállam volt akkor az aláírók között, most már 38 tagállam szerepel az aláírók között, ezek között a, har- 27 EU tagállam, illetve egy sor más állam is, Svájc, Törökország, Izland, Norvégia. Tehát tényleg a bő, a tágabb értelemben vett Európa eh, vesz részt ebben a munkában. Ez a földrajzi kiterjedés már önmagában is mutatja az Európai Szabadalmi Hivatal sikerét. Nyilvánvaló tehát, hogy egy hasznos, sikeres szervezetről van szó. Jelenleg 7000 embert alkalmazunk, ebből 4000 mérnök, és ezek nagyon jól képzett emberek, négy különböző székhelyünk van, illetve négy különböző telephelyünk van, Hága, Berlin, Bécs és Brüsszelben van hivatalunk, a központ pedig Münchenben van. Az éves költségvetésünk az 1,6 milliárd euró, teljes mértékben a díjak, a szabadalmi díjak, fedezik ezt, tehát adófizetői pénzt nem használunk fel, se európait, sem nemzeti adófizetői pénzt. Ami a tevékenységünk kiterjedtségét illeti, évente 212 ezer szabadalmi kérelemmel foglalkozunk, és 55-60 ezer szabadalmat meg is adunk, megítélünk ezek a puszta számok. 2009-ben ehhez képest egy kis csökkenést regisztráltunk a gazdasági válság miatt. A 2010 elején a szabadalom kérelmek száma elkezdett emelkedni, most már kb. 5% pluszt mutat a tavalyi évhez képest. Érdemes tudniuk azt is, hogy a szabadalmi eljárásnak több szakasza van. Az első a kutatás, a kutatás rendkívül fontos, mert ezt teszi lehetővé számunkra, hogy megítéljük azt, hogy tényleg újdonságról van szó. Van-e szó? Tehát minden adatbázist, általunk hozzáférhető adatbázist felkutatunk, és általában is megismerjük a már szabadalmazott legkorszerűbb technológiát. És ez megint egy erőssége az Európai Szabadalmi Hivatalnak. Ezt követően egy írásbeli véleményt adunk ki a szabadalmazhatóságról, ez körülbelül az igény benyújtásától számított hat hónap múlva történik, és ez megint csak fontos, ez egy határidő, amit tartanunk kell, mert ez a kutatómunkát lehetővé teszi, ugyanakkor mégsem túl hosszú időről van szó, függetlenül attól, hogy a döntés nyomán aztán az egész eljárás megye tovább vagy sem. Összességében tehát ezt végezzük, ezt a munkát így, így végezzük a, a, a munkánkat. Nyilvánvalóan van lehetőség javításra, szervezeten belül is és kívül is. A szabadalmi hivatalon belül az alábbi kihívásokkal kell szembenéznünk. Megpróbáljuk a szabadalmak minőségét javítani. A szabadalmazhatósági kritériumokat a lehető legszigorúbban alkalmazzuk, ez ugyanis a minőség biztosítéka. Nem a gazdasági értékéről beszélünk, tehát a szabadalomnak ez az, üzlet, az a vállalkozásokra tarta, tartozik, a vállalkozókra ez nem a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy egy jogi véleményt adjunk, egy megbízható jogi szakvéleményt adjunk ki. A mi szabadalmi döntéseink közül csak 2%-ot támadnak meg bíróságon, Amerikában 10%-ot támadnak meg bíróságon, tehát a kiadott szabadalmak 10%-át bíróságon megtámadják, nálunk ezerből csak kettőt. Ez megint csak a minőségét mutatja a munkánknak. Nyilvánvaló, hogy ehhez rendkívül jól képzett személyzetre van szükség. 4000 mérnököt említettem, minden fajta specialista eh, megtalálható köztük, sok nyelven beszélnek, eh, a munkanyelveink a francia, a német eh, és az angol. A munkatársaink általában ezeket a nyelveket tudják megfelelően alkalmazni. A az eszközök is a lehető leghatékonyabbak, amelyek rendelkezésre állnak. Itt elsősorban számítástechnikai eszközökről beszélek. Nagyon, nagy, nagyon jó minőségű adatbázisokra van szükségünk. Van egy ASPASNet nevű rendszerünk, amely 200 millió dokumentumot tartalmaz. Tehát ez egy tényleg rendkívül hatékony eh, kutatási eszköz. Ez a legfontosabb prioritásunk. Másik dolog a költségcsökkentés. Ugye 1,6 milliárd euróról beszéltem, ez a költségvetésünk évente, nem az a célunk, hogy a végtelenségig növeljük a bevételeinket. Már most is elég, elég jelentősek ezek a díjak. A díjakat, tehát a szabadalmi eljárás díjait nem érdemes növelni, mert akkor túl drágává válnak Európában a szabadalmak. Összességében tehát úgy próbáljuk magunkat finanszírozni, hogy a költségvetés ne növekedjen nyilvánvalóan egy lehetőség van, a hatékonyságot kell növelni. És ez is a célunk. Ami a külső kihívásokat illeti, az európai szabadalmi rendszer az nem jól kiegyensúlyozott, nem megfelelően működik. Van egy központi rendszer, amely kiadja a szabadalmakat, és ezek a szabadalmak elvben minden tagállamban érvényesek. A szabadalom tulajdonosának tehát csak azt kell megmondania, hogy mely országokba akarja érvényesíteni a szabadalmát. De amikor a szabadalmat kiadták, onnantól kezdve az egy nemzetközi szabadalom. Tehát miután a szabadalom megszületik, utána azt a nemzeti jogszabályok alapján kell kezelni, hogyha mondjuk valaki meg akarja támadni a szabadalmat. Itt van egy paradoxon tehát, hiszen van egy központilag kiadott, egységes eljárás alapján megszülető szabadalom, de a szabadalom további életszakasza a, például egy hamisítás esetén nemzeti jog szerint zajlik, illetve ott kérhető a jogi védelem, illetve a jogok érvényesítése. Sajnálatos módon ez időigényes, pénzveszteséget is jelent, és ráadásul a bírói ítéletek is eltérhetnek egyik országról a másikra, és ez sajnos a múltban elő is fordult. Ezért is gondoljuk mi azt az Európai Szabadalmi Hivatalnál, hogy egy európai szabadalomra van szükség, és egy egy központosított jogi eh, rendszerre, eljárás jogra, amely lehetővé teszi azt, hogy egy rendszer alapján születnek ugye meg a szabadalmak, és aztán lefelé a, a szabadalom további életszakaszában is egy rendszer eh, legyen érvényesíthető, egy, egy eh, jogi, egy, egy eljárásjog. A, nyilván ehhez a tanács és az Európai Parlament munkája is szükséges, meg a mi részvételünk is. A jelenleg beterjesztett javaslat arról szól, hogy az európai szabadalmat majd az európai iroda adja ki, mégpedig az európai egyezmény szabályai alapján. Na most ez logikailag eléggé messzire kiterjeszthető, minden beadvány, szabadalmi kérelmet tehát ugyanolyan módon fognak kezelni, független attól, hogy európai szabadalomról van szó, vagy sem. A folyamat tehát ugyanaz lesz, az eljárás ugyanaz lesz, és amikor a szabadalmat odaítélik, akkor dönti el az ügyfél, hogy egy európai szabadalmat vagy egy klasszikus szabadalmat szeretne. Lesz ugyanis különbség, mert az európai szabadalom azt jelenti, hogy ez összes európai tagállamra, Európai Uniós tagállamra kiterjed, tehát ezt nem kell ott érvényesíteni minden tagállamra, tagállamban. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a szabadalom szükséges, hogyha az tényleg hozzáadott értéket jelent a vállalkozások számára. Nyilvánvalóan észszerű költségek szükségesek, vannak bizonyos fordítási problémák, a szabadalom összemérhető, összevethető kell, hogy legyen a jelenleg létező európai szabadalommal, mert különben nem fogják a vállalkozások azt kérni. Emellett a választás lehetőségét fel kell ajánlani a két létező szabadalmi fajta között. Technikailag mi szeretnénk ezt a vitát, ezt az egész eljárást megkönnyíteni egy automatikus program alkalmazásával. Bizonyára önök is tudják, hogy léteznek a technológiák, amelyek révén a dokumentumok automatikusan fordíthatók. És ezek az eszközök nyilvánvalóan igen széles alapokon, nyelvészeti, nyelvi szempontból széles alapokon nyugszanak. valójában már több ezer szabadalmat fordítottunk eh, ilyen módon, és ez a tapasztalat felhasználható. Eh, a Bulgáriában, Romániában, Lettországban lefordított szabadalmak eh, után, szabadalmakat utána összehasonlítjuk az angol változattal, és az automatikus fordító eszköz így fejleszthető, melynek révén a szabadalmak tartalma megérthető minden nyelven. Néhány nappal ezelőtt írtunk alá egy társulási megállapodást, vagy partnerségi megállapodást a legjobb technológiával rendelkező céggel, a Google-lal. Ez egy nem exkluzív partnerség egyébként. A partnerség célja, hogy egy olyan fordítási eszközt fejleszünk ki, amely kifejezetten a szabadalmakra van szabva. Ez ingyenesen rendelkezésére fog állni majd az érintetteknek a Google lapján is, illetve az EPO lapján is. Ez majd lehetővé teszi a hallgatók, kisvállalkozások, kutatók számára azt, hogy hozzáférhessenek ezekhez a szabadalmakhoz a, fordi, a lefordított formában, tehát nem lesznek nyelvi akadályok. Ráadásul ez talán megkönnyíti majd a vitát itt az Európai Parlamenten belül is, meg az Európai Unión belül is, a nyelvi vitát. Az Európai Unió összes nyelvéről angolra fordítjuk tehát eh, ezeket a szabadalmakat. Remélhetőleg két-három év múlva ez már működik, és utána kiterjesztjük ezt a, a franciára és a németre. Most pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre. Illetve majd az előadásom után válaszolok szívesen a kérdéseikre. További kihívás az az, hogy hogyan tudjuk a hozzáférést biztosítani a kisvállalkozások, kis és középvállalkozások számára, mert úgy gondoljuk, hogy az európai szabadalmak kihasználtsága alacsony. Az európai eh, szabadalom, eh, az EU-s szabadalom bizonyára majd ezen javítani fog, stabilizálja a díjakat, és ezen kívül is konkrét intézkedésekre van szükség. Franciaországban én voltam a szerzőjogi szervezet elnöke, mielőtt az EPO elnöke lettem volna, és egy 15%-os árcsökkentést, kedvezményes árat ajánlottunk a KKV-knak. Ez egy gesztus volt az ő irányukba. Így próbáltuk az ő tevékenységüket segíteni. épp ezzel csak azt akarom mondani, hogy meg kell vizsgálni az összes olyan lehetőséget, amely számunkra nyitva áll, illetve amelynek révén a KKV-k megsegíthetőek. amennyiben Európa tényleg képes egy közös iroda létrehozására, ahol az összes tapasztalat összegyűjthető, nos, akkor Európa tényleg egy globális játékossá válhat, és meghallgatják majd a hangunkat mindenhol. Mondok példákat, olyan elektronikus eszközöket hoztunk létre már most, amelyek, amelyek 40 szabadalmi hivatalban használatosak szerte az egész világon a kínai, a brazil, a kanadai szabadalmi hivatal is a mi eszközünket, kutatási eszközünket használja, azt az eljárást, eh, amit mi használunk, ami mindenképpen siker. A, azt szeretnénk, eh, hogyha jobb lenne az együttműködés az amerikaiak, a japánok és az európaiak között, eh, az IP5 révén ki tudjuk ezt terjeszteni, majd Koreára és Kínára a nemzetközi szabadalmat. Gondolom. Szeretnénk tehát szinergiákat kialakítani. Az amerikai szabadalmi hivatal ugyanazt az osztályozási rendszert alkalmazza, amelyet mi is használunk, tehát a technológiákra lebontva, vagy nagyon bonyolult struktúráról van szó, Egy kicsit olyan, mint a VAM kódex. 160 ezer különböző besorolás létezik Európában, és az amerikai kollégáink úgy gondolták, hogy a mi rendszerünk az jobb, eh, mint az övék, jobban megfelel a technológiai fejlődésnek, és ezért átvették a mi rendszerünket. Ezért is mondtuk azt, eh, hogy egy globális rendszerre van szükség, egy nemzetközi projektre. Ugye már most használjuk, hogy globális, azt a kifejezést, hogy globális szabadalmi rendszer, valójában az a mi rendszerünket használja. Szeretnénk tehát részt venni ebben az egész vitában, amely a szabadalmak jövőjéről szól, illetve a szabadalmazhatóságról zajló vitában is kicsit bezárkóztak az emberek ebben a, az európai vitában. Jobb lenne kicsit nyitottabbnak lenni, eh, információcsere, digitális adatcsere, eh, mindez legyen a lehető legpontosabb. Az Európai Szabadalmi Hivatalban mi erre képesek vagyunk, és például a zöld technológiák vonatkozásában is komoly eredményeket értünk el. Nemrég jelent meg egy jelentés az ENVI bizottság felkérésére, illetve az ő számukra is elküldtük. Nem egyedül végeztük ezt a tanulmányt, például az ENSZ is szerepet játszott, illetve egyéb szakosított szervezetek és nem kormányzati szervezetek is részt vettek ebben a munkában, amelyek a fenntartható fejlődéssel foglalkoznak. Tehát ilyen három partneri csoport volt, és megvizsgáltuk a zöld technológiákat. Arra jutottunk, hogy a technológiák nagy része a nagy most fejlődő gazdaságokban születik, Kínában, Indiában, tehát nem csak Európában, illetve a fejlett világban, valójában bizonyos olajtémájú zöld technológiák területén úttörő szerepet játszanak ezek a e, gyorsan fejlődő országok, illetve a szélenergia felhasználása területén is. Ez megint csak egy érdekes felfedezés volt, éppen ezért kell nyitottnak lennünk a világra. Az információ nyújtás tehát nagyon fontos, nem szabad ráülni az információra, valamit kezdeni kell vele. Van egy biotechnológiai irányelv, amelyet mi magunk is alkalmazunk, alkalmazunk a szabadalmi hivatalunkban. Végezetül elnök úr, hadd mondjam el azt is, hogy az elmúlt 25 év során nagy teljesítő képességeket alakítottunk ki. E, tehát Európán belül, európai kereteken belül működünk, jelentős kapacitásunk van, ugyanakkor a hangunkat az egész világon meghallják, illetve odafigyelnek. Hogyha ki sikerül alakítanunk egy, sikerül kialakítanunk egy olyan rendszert, amely a mi módszereinken alapul, akkor az könnyebbé teszi majd a vállalkozásaink számára is, hogy megvédjük a szellemi eh, termékeiket. Az európai rendszer most jelenleg egy pilléren alapszik, a központi szabadalom kiadáson, és egy kicsit nehézkessé válik. Szeretnénk, hogyha két pilléren nyugodna ez az egész rendszer, amelynek a másik pillére egy nagyon hatékony szabadalmi bíróság lenne. Köszönöm, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagyra értékeljük, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ide jött eh, az Európai eh, eh, Parlamentbe, ugyanis valóban nagyon sokan rá vagyunk utalva az önök szaktudására. Ez egy érdekes konstrukció, amit már évek óta tárgyalunk, és azt próbáljuk megnézni, hogy hogyan foglalkoznak az Európán kívüli szervezetek, például az európai joga hogyan emelik át a saját szabályaikba. 2001-ben, néhány évvel ezelőtt Rockenstein biztos azt mondta, hogy legyen egy európai szabadalom. A parlament azt mondta Palacio előadóval az állásfoglalásában, hogy ez egy jó ötlet, és ez gyakorlatilag újra feltűnik a jelenlegi vitákban ezek a javaslatok, amit akkor kidolgoztak és most a tanácsban olyan vita folyik, amely intenzíven foglalkozik a nyelvek szabályozásával, ami nyilvánvalóan egy költség tényező, egy költségkérdés, főleg a középvállalkozások számára, és halljuk azt, hogy most gyakorlatilag komolyan foglalkoznak hogy itt megfelelő folyamatok legyenek, hát azon meg kell várnunk itt még a fejleményeket, ami a rendeletet illeti pedig a parlament részéről már a mandátum időszak elején jeleztük, hogy hajlandóak vagyunk a a svéd elnökség alatt létrejött tanácsi megállapodást figyelembe venni és felkarolni. Azonban mi is arra várunk, hogy egy konkrét javaslat szülessen, vagy egy közös álláspont, vagy pedig egy bizottsági javaslat formájában, és ezt mi megkapjuk, és gyakorlatilag eh, akkor aztán meglátjuk, hogy mi a helyzet a világban. Szóval számunkra nyilvánvalóan még nyitott a kérdés, eh, hogy foglalkozni kell a bírósági eljárással is. Ez egy nagyon fontos kérdés. Mindenképpen az utolsó instanciánál egy központi szerv kell. A Palacio jelentésben annak idején azt javasolták, hogyha vannak speciális tényállások, amelyek különböző tagállamokban fordulnak elő, akkor adott esetben egy decentrális rendszer kezeli ezeket, de mindenképpen az utolsó döntést aztán egy központi európai szervnek kell meglenni, megtennie. Hogyha ezt az ötletet használjuk, akkor ez mindenképpen jó lesz. Hát itt a nemzeti tapasztalatokra vissza lehet nyúlni, például a francia tapasztalatokra. Ezek tehát nyílt kérdések, nyitott kérdések, amelyekkel 2001 óta az európai joga, jogalkotó küzd, és azonban eddig nem talált erre megoldást. Azonban azt állítanám, hogy, hogy itt sajnos a vita nagyon sokszor eh, egy holt mederben folyt, eh, nagyon hosszú még itt az alagút, amiben belekerültünk, és még nem nagyon látjuk a végén a fényt de mindenképpen látjuk, hogy mindenki érdekelt a probléma megoldásban, az összes intézmény, és aztán a végén csak fogunk egy értelmes megoldást találni, azonban az mindenképpen egy vicc, hogy 92 eh, óta azt állítjuk, a belső piacunk van, de a szellemi tulajdonvédelme területén, tehát a szabadalmaknál még nincsen egységes európai szabályozás, egységes európai szabadalom. Tehát ez néhány kiegészítés lenne az én oldalamról. Most pedig kérem, hogy Bodu kolléga tegye fel az első kérdést. Lenne egy rövid kérdésem. Egyet érte ön azzal, illetőleg mit tart arról, hogy egy speciális bírói fórumot kellene létrehozni, például az Európai Bíróságnak, mert szabadalmakkal foglalkozik. Igen, mindenképpen támogatnék egy ilyen speciális bírói fórumot, ez szükséges lenne szerintem. Szeretném ezt megerősíteni, ugyanis a jelen pillanatban egy, egy tökéletlen rendszerünk van, van egy egységes szabadalom, kibocsátási szabadalom kezelési rendszer, amely az Európai Unió minden országában és azon kívül is eh, érvényesül, azonban van a egyes jogállamokra széttagazódott jog, jogszabályi rendszer és vitarendezés, éppen ezért meg előfordulhat, hogy van egy per, egy jogvita, egy hamisítás miatt, vagy egy, egy szabadalom megkérdőjelezése miatt, és egyes országokban abból fognak kiindulni, hogy, hogy itt tényleg egy hamisításról van szó, hogy máshol más megállapításra jut a bíróság. Tehát itt erősíteni kell a belső piacot. Egy ilyen bírói fórumnak a problémája azonban az lenne, hogy a nyilvánvalóan ki kell ismernie magát a, a, a bonyolult technikai problémákkal, itt nyilván bonyolult technikai tényállások vannak, tehát itt a bíróknak megfelelően képzeteknek kell lenniük, és egy időben nagyon fontos, hogy lehetőség legyen arra, hogy eh, ez a jogi fórumhoz könnyen hozzáforduljanak az érintettek. A bizottságnak és a minisztertanácsnak a javaslata eh, amit most a bíróság is vizsgál, gyakorlatilag utal erre a problémára, tehát lesz itt egy központi bírói forma, egy központi, egy központi kollégium, amihez fordulhatnak a tagállamok, és itt egy egységes eljárás kell, hogy legyen, egységes ítélkezéssel, egységes ítélkezési gyakorlattal. Tehát van itt még egy de- decentralizáció, de az ítélkezésnek európainak kell lennie. Egy egységes bírói fórumnak kell lennie, amely a végső szót kimondja. Azt gondolom, hogyha meghallgatjuk itt a, a gazdaság képviselőinek, a kis- és középvállalkozások képviselőinek a szavát, vagy akár a parosok szavát is, akkor ők azt követelik, hogy ezt a döntést hozzuk meg végre. Azt gondolom, hogy szükséges is ezt megtennünk. Nyilván innovát, innovatívnak kell lennünk a jogalkotás területén. Szeretnék arra utalni, hogy az Európai Bíróság jelenleg úgy tűnik, hogy a különböző közintézmények közötti konfliktusra próbálja meg elsimíteni. Az egyetlen kivétel az a az az instancia, amely a munkajogi kérdésekkel foglalkozik, tehát az európai intézmények és a ő tisztviselő közötti konfliktussal itt gyakorlatilag privát személyek közötti konfliktusokról van szó. Nagyon remélem, hogy az Európai Bíróság felismeri az ebben rejlő problémát, és felismeri, hogy ezt a kvalitatív minőségbeli előrelépést meg kell tenni, és gondoskodni fog arról, hogy erre meg legyen a jogi lehetőség. Lehetőség lesz tehát a szerződések és az Európai Unió előrese keretében egy ilyen instancia létrehozására különben nem lehetnek illúzióink ezen a téren. Tehát itt egy szükségszerűség áll fenn, hogyha a közösségi jog keretein belül nem tudjuk ezt figyelembe venni, akkor azon, annak keretein kívül fogják megoldani. Köszönöm szépen, egy realisztikus megítélés volt. Köszönöm szépen. Mariszeli úr említette a szabadalmak minőségének a kérdését. Nagyon örültem ennek, mert ez nagyon fontos terület, különösen a szoftverekhez kapcsolódó szabadalmak esetében. Azt is említette, hogy kizárólag a befizetett díjakból finanszírozzák magukat. Ezzel gondolom a szabadalom megújítási díjak többségükben a kérelmezési díjakkal szemben elég nagy munka áll, a megújítási díjakkal szemben már nincsen olyan mértékű munkaigény. Vagyis nagyon fontos hozzájárulást jelentenek. Nem lát-e abban problémát, hogy az ilyesfajta finanszírozási összetételben gyakorlatilag gazdasági ösztönző van arra, hogy lejjebb vigyék az elvárásokat a, szabány, a szabadalmakkal kapcsolatosan. Nem lát ilyen problémát vagy fenyegetést? Köszönöm szépen, Köszönöm szépen a kérdést, nagyon fontos kérdés ez. És ezzel kapcsolatosan több észrevételt is szeretnék tenni. Először is minden szabadalmi hivatal hasonlóképpen finanszírozódik, nincs is kivétel. Ennek egyetlen alternatívája a költségvetési támogatás volna. Nagy kérdés, hogy az adófizető fizessen inkább, mint a felhasználó. Minden ország úgy döntött, hogy a felhasználók fizessenek. És egyensúlyt kell kialakítani a között, hogy mit fizetnek be a felhasználók a szabvány kibocsátás során vannak előzetes, illetve utólagos díjak, ezek a megújítási díjak, és ugyanebben a rendszerben dolgozik minden szabadalmi hivatal világszerte. Ez azt jelenti, hogy különösen a KKV-k számára szeretnénk hozzáférést biztosítani, és ebben a díjban éves díjakat határozunk meg a sikeres szabadalmak esetében. Ennek az előnye viszonylag kézenfekvő, hiszen a sikeres szabadalmak, a piacon sikeres szabadalmak hozzájárulnak a fejlesztés és az innováció finanszírozásához, illetve hogy a kutatók és a KKV-k hozzáférjenek a rendszerhez. Ha nem sikeres a szabadalom, akkor a megújítási díjat nem feltétlenül kötelező befizetni, hogyha viszont sikeres a szabadalom, és több százezer, vagy több száz, vagy több ezer eurót kell befizetni, ez nem probléma, hogyha úgy tekintjük arányaiban eh, ezt a befizetést, hogy összehasonlítjuk a bevételhez, bevétellel. A szabadalmi hivatal nem érdekelt abban, hogy mindenfelé szabadalmak legyenek, hiszen eh, ez nem része a stratégiánknak. Az elmúlt három évben, illetve három évvel ezelőtt eh, egy olyan stratégiát indítottunk el, amelyel pontosan emelni szeretnénk a színvonalat, vagyis szigorítani a követelményeket. Amikor ezt a stratégiát elindítottuk, akkor a kibocsátott szabadalmak száma csökkent is. Két-három évvel ezelőtt a kérelmek 50%-ából lett végül szabadalom, most pedig 42 százalék ez az arány, ami azt jelenti, hogy a kutatási jelentés alapján kiderül, hogy az innováció nagyon fontos elem ebben a folyamatban. Az erősségünk tehát az, hogy amikor új kérelmeket fogadunk be, pontosan a minőségre összpontosítunk, vagyis nem pénzügyi ösztönző ez számunkra, pontosan ez ellenkezője igaz költségvetési támogatás nélkül. Azt kell biztosítanunk, hogy nagyon szigorúak legyenek az elvárásaink a szabadalom kibocsátásban. Köszönöm, Sziszka kollégája szó. Köszönöm szépen, és köszönöm az elnök úrnak is előadását. Be kell valljam, nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen komoly követelmények érvényesülnek Európában, az Európai Unióban. És ez világméretű összehasonlításban is meggyőző. A szabadalmak minősége is nagyon érdekes, összevetve azzal, amit ön is említett az amerikai helyzettel kapcsolatosan, vagyis, hogy tízszer több bírósági eljárás indul ott, mint Európában. Most visszatérnék a költségek kérdésére egy kicsit más értelemben, mint Extrem kollégám. Tudatában vagyunk annak, hogy a költségek miatt a KKV-k ritkábban tudnak benyújtani szabadalmi kérelmeket, az Európai Bizottság nemrégiben a tagállamokhoz fordult egy kérdéssel a tekintetben, hogy milyen számban nyújtottak be szabadalmi kérelmeket. Én csak a saját országomról tudok beszélni, és csalódottan konstatáltam, hogy ez egy egy számjegyű szám. Lengyelországról beszélünk, tehát tíznél alacsonyabb volt ez a szám ez sokkal kevesebb, mint amire számíthatna az ember. És az egyik ok pontosan a költség. Értem, hogy a jó minőséghez költségre is szükség van, de ha emelni kívánják a díjakat, inkább talán a hatékonyságot kellene javítani. Nyilván a berendezések is drágák. Az merült fel bennem, hogy van-e közvetlen összefüggés a között, hogy magasabb a minősége az európai szabadalmaknak, illetve annak, hogy tízszer drágábbak is ezek a szabadalmak, vagy más okai is vannak a drágaságnak. Meglepett a tanácsban a nyelvvel kapcsolatos kérdéskör tárgyalása, ezt már le kellett volna zárni évekkel ezelőtt, és az én országom is sajnos hozzájárult a legutóbbi tárgyalási fordulóban a kudarchoz. Remélem, hogy a spanyol-olasz kollégák megváltoztatják az álláspontjukat, különben a fokozott együttműködésre vonatkozó instrumentum jön létre. Így lehet csökkenteni a költségeket. Hogyha meg akarjuk őrizni a versenyképességünket a globális gazdaságban, a globalizált világban, és szeretnénk, ha működne a belső piac, ezt európai szabadalom nélkül nehéz elképzelni. Eine Ergänzungsfrage anschließend. Zárásképpen egy kiegészítő kérdés, a nyelvkérdés problémája. Szvívka kolléga említést tett erről információink szerint 2002-ben arról beszéltünk még, hogy a kutatási tevékenységnek a nagy részét angol nyelven egy nyelven folytatják. Tehát itt rendkívüli számú szabadalmat azt angol nyelven egészítettek ki, hogyha a szabadalmi szakjogászokkal beszélek, akkor ők is angolul foglalkoznak. Palacio kollégánk annak idején ezt felkarolta ezt a problémát, és azt mondta, hogy legyen csak angol nyelvű a szabadalmaknak a nyelve, de ez aztán végül nem nyert elfogadást, és nagy vita lett belőle, aztán spanyol külügyminiszter lett, tehát ez a nem, nem, gyakorolta, nem gyakorolt negatív hatást a karrierjére. Azonban vannak-e azzal kapcsolatban statisztikák, hogy a patentek a szabadalma kiadásakor, illetve a kutatások végzésekor milyen nyelveket használnak? Vannak-e erre vonatkozó statisztikák? Igen, ez két nagyon fontos kérdés. Megpróbálom megválaszolni őket először is a különböző költségek eh, az amerikai, illetve az európai szabadalom esetében. Azt gondolom, hogy eh, a kérdések egy részére válasz nyilván a minőség különbsége, a másik eh, költségkérdés nyilván a fordítás az európai szabadalom esetében a költségek nagy része fordítási költség. Az Európai Szabadalmi Hivatalban próbáltuk csökkenteni ezeket a költségeket, de hát ez egy nagyon bonyolult vitához vezetett, és a londoni egyezmény lett eh, a vége, amely a szabadalom fordításának szükségességét nagyon sok eh, esetben eh, csökkentette, illetve megszüntette tehát egyszerűen az európai ö, ö, szabadalma költségeinek csökkentése volt itt a cél, és 30%-kal csökkentek is a költségek. Azonban, mivel nem minden ország csatlakozott ez az egyezményhez, de ez nem mindenhol érvényes, azonban ö, kezdetben ugye volt hét ország, ők mindannyian csatlakoztak, és lesz 15 ország majd, akik január 1-én csatlakoznak ez az egyezményhez Eh, itt van például Magyarország, amely 2011. január 1-én lépteti hatályba ezt az egyezményt. Eh, az Egyesült Államok egyetlen egy piac, egyetlen egy nyelvvel, ez nyilván egy különbség. Itt nyilván ilyen fordítási, nyelvi közvetítői költségekkel nem kell számolnunk. Ami pedig az elnök úr kérdése, illetve miért nem zajlik minden angol nyelven? Nos, azt gondolom, hogy a nyelvi sokszínűség az Európának az egyik eh, erőssége Éppen ezért ezt figyelembe kell vennünk a saját gazdasági eszköztárunkban is, és hogyha ezt így látjuk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a, a szabadalmi hivatalnak a nyelvi rendszer egy olyan kompromisszum, amely kiegyensúlyozott helyzetet teremt. Mégis miért vannak ezzel kapcsolatos kérdések? Nem azért, Miért van három munkanyelv? Egyszerűen azért, mert valamilyen nyelven be kell jelenteni a szabadalmakat. 80%-uk Európában szabadalmi bejelentéseknek olyan vállalatoktól érkezik, amelyek Nagy-Britanniában, Franciaországban vagy Németországban honosak. Tehát uh, itt nem egy privilégiumról van szó e három nyelv esetében, hanem ez egy gazdasági racionalitás, hogy ez a három munkanyelvünk van. Uh, ez egy olyan kompromisszum, amely talán negyedik, ötödik nyelv is ki lehetne egészíteni, uh, ez például az alikantei szab, védjegy hivatalnál így történt, azonban nem gondolom, hogy ezzel kapcsolatban meg lesz a politikai egyetértés, hogy négy-öt közös nyelv legyen, ugyanis ha van olyan állam, ami nem esik ezek közé a nyelvek közé, az nyilván nem fog ezzel egyetérteni, és azt fogja mondani, hogy a saját nyelve ugyanolyan fontos, mint ez a négy vagy öt azt gondolom, tehát, hogy nincs lehetőség, hogy itt politikai egyességet, politikai konszenzust érjünk el. Más oldalon viszont azt gondolom, hogy szükség lenne egy ilyen politikai megállapodásra, hiszen 27 országunk van, 27 országnak kell ezen egyetértenie egyhangulag ebben a kérdésben abból indultunk ki, hogy három nyelven tudjuk észszerűen folytatni a munkát, ez észszerűen működik, jó eredményeink vannak, és reméljük, hogy mindenki hajlandó lesz ezen a úton tovább haladni, ilyen módon tovább működni. Azt gondoljuk, hogy eh, ami pedig a maradékot illeti, az a fontos, hogy eh, biztosítani kell az információkhoz való megfelelő hozzájutást, ezt az automatikus fordító programok biztosítani fogják, véleményem szerint Eh, az a fontos, hogy mindenkinek lehetősége legyen, hogy hozzáférjen a szabadalmi hivatal információihoz, a szabadalomban lévő információkhoz. E, tehát ez egyszerű otthoni eszközei legyen, eh, amit a számítógépén igénybe lehet. Ezt szerettem volna mondani. Azt gondolom, meg lesz, és meg kell találjuk a kompromisszumot, amely mind politikai eh, szempontból szükséges, mind pedig gazdaságilag megvalósítható. Ez a jogalkotó feladata. Elnök, köszönöm szépen, valóban Baltazár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Batiszteli úrnak is. Tudom, hogy ez a vita már más fórumokon is napirendre került a parlament előtt, és a parlament úgy gondolom, hogy jelentősen hozzájárulhat a helyzet javításához. A különböző politikai álláspontok összehangolásával beszéltünk a nyelvi költségekről, illetve a párhuzamos rendszerek problémájáról, és volna egy kérdésem, illetve inkább kettő. Először is, ő azt említette, hogy a jelenlegi fordítási költségek amelyekkel kapcsolatosan a google tárgyalnak, hozzájárulhatnak a megoldáshoz, ezért egy bizonyos javaslatot tettek, és ez talán azért is igen elfogadható, mert több évig érvényben volna, vagyis, hogy a kérelmező nyelvét lehetne használni. De ezeken a kérdéseken túlmenően és most nem jogi véleményt kérek öntől, hanem a véleményét. Mit gondol egy európai szabadalomról, egy rendeletről, vagy egy nyelvi megoldásról, amely kizárólag korlátozott számú országra vonatkozna, nem az egész Európai Unióra. Például, ha egy kényszer együttműködésről lenne szó, vagy pedig egy olyan együttműködésről, amelyben csak bizonyos szereplők vennének részt. Hiszen a mi célunk az, hogy kiteljesítsük a belső piacot, és így kiteljesedettebb kapcsolatok legyenek az országok között, minél kevesebb költséggel, minél kisebb jogi problémákkal. Az ön tapasztalata alapján hogyan gondolkodik erről? Mi lehetne az eredménye ennek a megerősített együttműködésnek, vagy pedig az, hogyha csak kevesebb országot vonnának be egy ilyen nyelvi rezsim. Euh, pardon. Quand j'ai parlé de coût actuel des traductions, je voulais dire à législation. Amikor én a jelenlegi fordítási költségekről beszéltem, akkor a szokásos jogszabályalkotásról beszéltem, de természetesen lehet ezen változtatni, vagyis a nyelvi kéréseken, és akkor a fordítási költség is csökken. A londoni egyezmény keretében is csökkentek a költségek. Ami az automatizált fordítást illeti, nyilván ez ingyenes volna, és hozzáférhető mindenki számára, a szabadalmat kérelmező számára, a harmadik felek számára, a cégek számára, de lehet, hogy ennek nem lehetne jogi értéke, vagyis nem eh, volna jogilag érvényes egy ilyen fordítás, ehhez megfelelően képesített fordítókra van szükség. Az automatizált fordítás nem használható fel az eljárás keretében, hanem csak tájékoztatási célra, vagyis az információ terjesztése szempontjából volna ez hasznos. De azért ez egy igen hasznos eszköz volna kérdezett a fokozott együttműködésről is. Bizonyára ez nem az én asztalom, vagyis hogy annak a politikai szempontjairól beszéljek, hogy ilyen fokozott együttműködés elkezdődjön, de gyakorlati szempontból, a munka szempontjából, hogyha az európai szabadalmnak a jövője csak 23 országra vonatkozik, és nem 27-re, akkor gyakorlati szempontból ez már előnyt jelent egy olyan európai szabadalomhoz képest, amely csak egy országra vonatkozik. Azért mégis a 23 több, mint az egy, és azért ez egyféle eljárási formaságot jelentene, és amikor erről beszéltem, a londoni egyezményre is hivatkoztam, vagyis arra, hogy néha kevesebb ország állapodik meg valamiben, és aztán a többiek csatlakoznak később. A fokozott együttműködés bevon több országot ugyanannak a célnak az érdekében, de nem feltétlenül ugyanabban a tempóban. Végül pedig azoknak az országoknak a számára, akik nem vesznek részt ebben a fokozott együttműködésben, nem fognak a vállalkozásaik hátrányt szenvedni, de nem jelent ez diszkriminációt védelmi szempontból, vagy földrajzi lefedettség szempontjából, úgyhogy működési szempontból ez egy elképzelhető megoldás, de a politikai vonatkozásait nem én kívánom ennek taglalni. Köszönöm szépen, elnök úr, nincsen további kérdés, de ez mindenképpen egy nagyon érdekes és értékes eszmecsere volt. Ennek a szak, szakmaias jellege és az nagyon fontos számá, számunkra. Mindenképpen folytatnunk kell a párbeszédet. Ezzel a témával amúgy is mindenképpen a következő hónapokban eh, a tanácsnak és a bíróságnak is, illetve a eh, bizottságnak az akaratától függetlenül is mindenképpen foglalkozni kell, hogyha a szakértők idehozzák a szaktudásukat, akkor azt mi mindenképpen megköszönjük. Köszönjük szépen ezért, hogy itt volt a mai napon, és mindenképpen kapcsolatban maradunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hölgyeim és uraim, hogy odafigyeltek rám, és szívesen válaszolok az önök kérdéseire. Hogyha néhányan önök közül szeretnék jobban megérteni azt, hogy hogyan működik az Európai Szabadalmi Hivatal, akkor nagyon szívesen látjuk önöket Münchenben, ahol közvetlenül beszélhetnek például a kutatókkal, és megismerhetik, hogy hogyan végzik a munkájukat. Köszönöm még egyszer viszontlátásra. Akkor van néhány kisebb napirendi pontunk, kezdjük el. Bodu kollégánk jelentésével ez a 13-as pont a napirenden. Köszönöm szépen. Itt a befektetők ártalanítási rendszerekről szóló 97 per 9 per LK EP és tanácsi rendel irányelv módosításáról van szó ez gyakorlatilag a befektetési irányelvet kell, hogy ki, kiigazítsa, kiegészítse. Tíz évvel azután, hogy ez az irányelv elfogadásra került, közvetlenül a pénzügyi gazdasági válság után most van itt az idő, hogy ennek az irányelvnek a működését újra megvizsgáljuk, és erre a módosításra, vizsgálatra már csak azért is ott kell keríteni, mert a bizottságnál bizonyos panaszokat adtak be a irányelv módosításával kapcsolatban, hiszen itt számtalan befektető elvesztette a pénzét. A G20 államok pedig azt a célt fogalmazták meg, hogy szabályozási hézagokat és ellenőrzési hézagokat a pénzpiacokon meg kell szüntetni, ezt pedig a tagállamok nem fogják tudni a saját erejükből megoldani. Az Európai Unió jogszabályi keretei között kell tehát erre megoldást találni. Itt minimális harmonizációt irányoztunk eddig elő, és ezeknek az alapelveknek a végső kialakítása éppen ezért aztán a jogállamoknak a feladat körébe esik, azonban európai szinten mindenképpen a harmonizációt erősíteni kell, hogy itt eredményesek legyünk. A javaslat arról szól, hogy a piac működését javítani kell, növelni kell a bizalmat, a befektetői bizalmat, és európai szinten védeni kell a befektetőket. Ezen túlmenően arról is szól a javaslat, hogy a kártalanítási, befektető kártalanítási rendszert transzparensebb, áttekinthetőbbé, jobban működővé kell tenni, most így a pénzügyi válságot követően, és a jogi keretekben bekövetkezett változásokat is figyelembe kell venni. Ezen túlmenően ki kell egyenlíteni a, különbö- a különbségeket, amelyek amelyek bizonyos ügyfeleknek, bizonyos fogyasztóknak előnyöket biztosítanak, másokat hátrányokban részesítenek. Az a javaslat, ami itt előttünk van, bizonyos standardeket irányoz elő, amely végeredményben egy erősebb harmonizációhoz vezet ezen a területen, és a rendszernek a finanszírozása területén is. Ezen túlmenően a javaslat azt is előirányozza, hogy legyen egy utolsó forrásmechanizmus, amely gondoskodik arról, hogy átmenetileg biztosítva legyen a finanszírozás, és ezzel egyidejűleg ugye a pénzügyi piacokat ellenőrző európai eh, szervezet ellenőrizni tudja a helyzetet, eh, és eh, gondoskodni tud a befizetett pénzek visszafizetéséről. A arányosság elvét itt is megőrizzük, tehát meg kell, és, me, és elvégeztünk bizonyos költséghatás elemzéseket is, tehát megtettük itt a szükséges lépéseket, annak érdekében, hogy elég a célokat, azonban itt további lépésekre is szükség lesz még. Ez vonatkozik azokra a modalitásokra is, amelyek arra vonatkoznak, hogy az egyes tagállamok hogyan fogják tudni ezt a, ezeket az eszközöket felhasználni. Itt az arányosság elvét fenntartjuk, nem fogjuk kötele, feltartjuk az arányosság elvét, és költségvetés szempontból is semleges lesz ez a jogszabály, és előirányzunk egy lehetőséget arra is, hogy előirányzunk arra is egy lehetőséget, hogy lehető befektetők találjanak olyan terméket, ami időben korlátozott és kamatozó. A nemzeti parlamentekben azt mondták, hogy az arányosság elvét nem veszi figyelembe ez a javaslat, azonban előadóként azt mondom, hogy ezeknek a tagállamoknak a szavát meg kell hallgatnunk, a módosító javaslatomnak a fő elemeit is ezek a javaslatok képezik. Szeretnénk egy módosítást elérni az irányelvben, a pénzügyi, pénzügyi termékek piacára vonatkozó irányelvben. A bizottság azt mondja, hogy ki fog terjedni a módosítás ezekre az elemekre is. Ezen kívül a szakmai befektetőkre vonatkozó szabályok is módosulni fognak a harmadik befektetőkre vonatkozóan pedig meg kell jegyezni, hogy vannak tehát vannak vállalatok, akik harmadik személy megbízásából helyeznek el pénzeket, és aztán fizetésképtelenség folytán ezt nem fizetik vissza. Nos, nyilván nekik is szükségük van kártalanításra, és a piaci visszaéléseket is csökkenteni kell. A kártérítési szintjét 50 ezer euróra növeljük, amely lehetővé teszi azt, hogy a kisbefektetők nagyobb mértékű kártérítést kapjanak, illetve a jelenlegi bankgarancia 100 ezer eurós hitel vagy betétbiztosítási díjával egy lassú nivellálódást vagy kiegyenlítődést mutat. Nyilván egy ilyen speciális befektető kompenzálási liszt árra van szükség. A nemzeti rendszer lenne ennek az alternatívája. A javaslatban van egy plafon, amely szerint csak 90%-ig lehet a kártalanítást nyújtani, és 10%-ot a befektető maga visel. Én ezt nem támogatom. Szerintem 80%-ra kell csökkenteni, és így 20%-ot viselne a veszteségből a befektető. Nyilván ezzel kapcsolatban még az árnyék előadókkal tárgyalásokat fogunk folytatni, ami a eh, kártalanítás sebességét, tempóját illeti, itt eh, ezt szeretnénk felgyorsítani. A, emellett pedig további információ nyújtási lehetőséget szeretnénk biztosítani a befektetőknek a befektetési kártalanítással kapcsolatban a bizottság által citált jogalap nem elegendő szerintem a 169-es cikk harmadik bekezdése megfelelő, és egy olyan kompenzációs rendszer változtatásra van szükség, amely az európai jognak könny- jobban megfelel. Köszönöm. Nos, ami engem illet, javasoljuk a bizottságnak a javaslatát, nincsen, tehát számtalan országban nincsen megfelelő befektetővédelem, és hát a jelenlegi történéseket tekintve azt kell, hogy mondjuk, például Ausztria, Németország abban a helyzetben van, hogy látnia kell, hogy ez a látnia kell, hogy ezek a bizottsági javaslatok megfelelő garanciákat adnak. Elnök, köszönöm szépen. Én is szeretnék még hozzátenni ehhez valamit, ami a szubszidiaritást és a tagállami alkalmazást illeti. Nyilvánvalóan ez egy olyan kérdés, ami nem a szubszidiaritás elve szerint kezelendő, hiszen a belső piac nélkül is mindenképpen cselekvésre vagyunk itt utalva a jelenlegi helyzetben. Jó, 27-én szavaznunk kell erről, függ, attól függően, hogy a gazdasági bizottságban milyen döntést hoz. Éppen ezért meg kell határoznunk a módosító indítványoknak a bejutási határidejét. A titkárság azt mondja, hogy január 12-e dél lenne a legrövidebb határidő. Most ugye fordítják a jelentés szövegét, szét fogják küldeni. Eredetileg január 10-ét tűzték ki, azonban legyen január 12-e, 10-e már az első nap a karácsonyi szünet után, így hát január 12-e 12 óra lenne akkor a határidő, későbbire nem tudjuk ezt kitűzni, és akkor áttérnénk most Régner asszonynak a jelentésére, amely a hitelfedezeti csereügyletekről és a sortügyletekről szól. Köszönöm szépen, ránézzek az órára, és azt ö, ö, kell mondjam, hogy részemről nincsen még itt munkadokumentum, ö, ö, és éppen ezért az nem tudom, hogy ö, hogy mit fogunk most itt tenni, nézve a menetrendet. Talán a jövő hétre elkészül majd ez a munkadokumentum, remélem, ami a menetrendet illeti. Ott ugye, ugyanaz vonatkozik az én esetemben, hogy a január 12-e lenne a módosító indítványok benyújtásának a határide. Ideje. A órára tekintve Szeretném éppen ezért csak a konkrét fő pontokra korlátozni a hozzászólásomat. Először is a fedezetlen eh, sort ügyleteknek az esete abban a helyzetben, amely mindenki számára ismerős és tovább magyarázatot nem, igény, nem igényel. Ott azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a hitelfedezeti csereügyleteket, hanem a sortügyleteket is megfelelően korlátozni kell, ami az alkalmazás területét illeti. Nos, itt szükségesnek tartom, hogy ez minél szélesebb körül legyen, tehát minden rendszer szinten releváns ez köz, ami a válsághoz vezetett, eh, eh, eh, azt figyelembe kell venni az alkalmazás körében.